Uh, ladies and gentlemen, good morning. Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok. Itt az ideje, hogy megkezdjük a munkát. Az első napi rendi pontunk a napi rend jóváhagyása. Két megjegyzésem van. Át kellett szerveznünk a napi rendet, mert holnap délelőtt lesz Degokt biztossal egy eszmecsere a tárgyalások megkezdéséről, és ezért ez fontos prioritás számunkra, tehát átrendeztük egy picit a napi rendet kismértékben. Holnap 9 órakor kezdünk, és kérek mindenkit, hogy pontosan érkezzen. Nagyon fontos bejelentést fogunk hallani. A közös munka, növekedés és munkahelyteremtés csapat munkájáról fog beszámolni. illetve a tárgyalások megkezdéséről, a TTIP eszközről, ami a transatlanti eh, befektetési és partnerségi megállapodást akarja, kereskedelem, beruházás, befektetés, partnerség, ilyen témákról fog szólni ez a megállapodás, ez egy nagyon érdekes téma. Kérem, hogy mindenki jelenjen meg, és emlékeztetném önöket, hogy holnap általános sztrájk lesz Brüsszelben. Úgyhogy kérem, hogyha valaki távol lakik, akkor ezt vegye figyelembe a közlekedésben. Van-e valakinek ellenvetése a napi rendel kapcsolatosan? Úgy látom, hogy nincsen. Ez esetben nézzük a második napi rendi pontot, a 2013. január 23-i ülési jegyzőkönyvének elfogadása. A szokásunk szerint ezt elfogadottnak veszem, kivéve, hogyha az ülés végéig valaki jelenvetést jelent be. Harmadik pont az elnök közleményei. A mai ülésünk a nyitottság jegyében webstream közvetítésre kerül a nagyvilág számára. A dokumentumokat mindenkinek kiadtuk, illetve Mrs. Eh, Dreskia itt van mellettem a titkárság képviseletében. Annarika ilyen mindent eh, helyettesíti átmenetileg, eh, aki szülési szabadságon van, és ő egyébként a kereskedelmi főigazgatóságtól érkezett, úgyhogy nagy tapasztalata van ezen a területen, üdvözöljük. Negyedik napi rendi pont. Az EU és Kína közötti megállapodás Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan. Amikor egy ország csatlakozik egy vámunióhoz, akkor szükségesé válhat, hogy a harmadik országokkal szemben fennálló vám tarifákat átalakítsák, hiszen lehet, hogy az unióénál maga alacsonyabb vámtarifákat alkalmazta korábban ez a helyzet Bulgária és Románia esetében is, Kína vonatkozásában. Helmut Scholz az előadó, és az ajánlás tervezetet kell megvitatnunk hozzájárulásos eljárásban. Az önök aztán szerepel maga a dokumentum is, és most Helmut Scholznak meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már lehet beszélnem németül, teszem is. Nem akarom hosszúra húzni azt, annak a hosszú eszmecsérének az eredményét, amelyről már januárban már alkalmat ejtettünk. Emlékeznek képviselőtársam, Emlékeznek erre, és ott van önök előtt a jelentés tervezet is. Azt szeretném most hangsúlyozni csak, hogy a 24-es bekezdés 4-es pontja szerint a, a GATT esetében kimondjuk, hogy a Vám Unió célja alapvetően az, hogy a kereskedelmet megkönnyítse a partnerek között, ám nem az, hogy kirekesszen ebből más partnereket. A mostani úgymond engedményes tervezet éppen ezt a célt szolgálja, azt, hogy az unión belüli kereskedelmet megkönnyítse, ahogy a WTO célrendszere is kimondja. A Kínával való kereskedelmi kapcsolatok bővítése cél, ezért kérem a támogatását ennek a jelentésnek. A külügyi szakbizottság a főfelelőség egy hasonló állásfoglalást készített, amely hasonló eredményre jutott. Ott március 7-én lesz az AFED-ben a szavazás, úgyhogy a menetrendet, a mi menetrendünket igazíthatjuk ehhez. Ugyanakkor szeretnék arra is utalni, hogy eleddig még nem vált világosá, hogy pontosan mikor történik a hivatalos aláírása ennek a megállapodásnak tehát a tűzik ki. Ez azt jelenti, hogy szerintem meg kéne várni ezt, hogy a plenárison a végszavazást akár el is halaszthatjuk ennek a dátumnak majd az ismeretében, már amikor ismerté vált. Köszönöm szépen a támogatásukat, amelyet a munkámhoz adtak, És örülök, hogyha meghallgathatom a bizottság véleményét is, illetve az árnyék előadókét, hogyha van valami hozzáfűzni valójuk. Valóban nem hivatalosan került még a megállapodás a parlament elő, nem tudunk róla szavazni, hiszen még nem írták alá. A szokásos eljárás szerint a tanács megkülde, illetve a bizottság akkor küldi meg az ilyen megállapodásokat számunkra, amikor azt már aláírták és persze még az AFET véleményét is ki kell kérni, úgyhogy persze igaza van, most várjuk az újabb fejleményeket. Lange kolléga, van valami észrevétele ezzel kapcsolatosan, illetve a többi képviselőhöz is fordulok. Marian? Nos, csak azt szeretném mondani, hogy támogatjuk ezt a jelentést, rendkívül fontos, ugyanakkor persze technikai jellegű. A bizottság részéről, Jerome Robert. Ja, Mr. Chairman, no. Igen, elnök úr, semmi hozzátennivalóm a jelentéstevő pontos magyarázatához. A tanács titkársága közeli kapcsolatban áll a kínaiakkal, még nem tudjuk az eres pontos dátumát, de a lehető leghamarabb szeretnénk azt letudni. Szerintem a következő napokban, hetekben megtörténik majd. Rendben. Igyekezzünk tartani a határidőt jelentéstevőnek, ez valamiféle végszava nincs. Ötös napi rendi pont. Az EU külső légi közlekedési politikája, jövőbeli kihívások, a közlekedési szakbizottság a vélemény főfelelőse Robert Sturdy a szerző, az anyagot van a dossziéjukban. Most megadom a jelentéstevőnek a szót, hogy indítsa el a téma vitáját. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy egy kisebb súlyú pontra kitérjek, amelyet említett. Mondotta, hogy de Gucht úr jön az európai-amerikai kereskedelmi kapcsolatok megvitatására. Kilenc tag van itt jelenleg. A delegációs útra csak öt tag utazhat. Tudom, hogy ez egy kereskedelmi témájú út, és tudom, hogy nagyon az fontos számunkra, és szinte el, felháborító, hogy egy ilyen fontos kereskedelmi témájú delegációs úton csak öt helyet kapunk a szakbizottság részéről. Remélem, hogy a tanács tagjait rávesszük majd, hogy ez ügyben történjen valami. Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a témát. Kérem, hogy a koordinátorok és a frakciók ö, vállalják fel ezt az ügyet, és gyakoroljanak nyomást E változás érdekében az érintettekre. Én is így teszek. De az önök támogatása nélkül nem lesz elég súlya ennek. Úgyhogy a delegáció jutomvaló részvétel ügyében lobbizanak. Köszönöm elnök úr, elnézős, hogy ezt most feltettem itt, és köszönöm a támogatását. Először is köszönet az árnyék előadók támogatásáért. Strasbourgban volt találkozónk, nagyon fontos témákat tudtunk megbeszélni szocialista kollégáimmal, különösen bizonyos módosítók beterjesztéséről is szó esett, és végig gondoltuk a javaslatokat. Konkrétabban én olyan módosítókat terjesztek be, amelyek a repülő ágazat fontosságáról szólnak az európai gazdaságban, meg arról, mennyire fontos az a szerep, amelyet a munkahelyteremtésben vállalhat ez az ágazat. Mindig erről, már a munkahelyteremtésről beszélünk, be kell lássuk, hogy a légiközlekedés ilyen ágazat. Ezért minden meg kell tegyünk, hogy a gazdaságot talpra állítsuk, és egy olyan keretet teremtsünk az EU-n belül, amelyben az európai vállalatok nőni, növekedni tudnak, és szemet tudnak nézni a külföldi versennyel. A külföldön, az EU-n kívüli térséget értem persze. És a regionális repterek fontosságát is ki kell emelnünk a szövegben a jövőbeli szakpolitika szempontjából. Eredetileg nem tettem bele ezt a szövegtervezetbe, de később meggyőztek más frakciók. Az emissziós kereskedelmi programmal kapcsolatban is kaptam módosítókat, az ICO-val való tárgyalások felfüggesztésének témájában is elfogadtam egy új megfogalmazást, ugyanakkor aggájaim vannak azon módosítókkal kapcsolatban, amelyek a repülőgépek által okozott zajszintekről szólnak. nem szeretném, ha benne lenne a véleményem ez a, ez a téma, mert szerintem nem esik bele a vélemény, az INTA véleményének ö, ö, illetékességébe ez a téma. Szeretném emlékezni az árnyék előadókat arra is még, hogy február 26-a a módosító benyújtásának határideje, várom a kommentárokat. Köszönöm, mondja az elnök, akkor nyissuk meg az árnyék előadók előtt a teret. Ki az első, aki szót kér? Euh, euh, Köszönöm, euh, elnök úr. Szerintem ez egy fontos jelentés. Nem sok növekedési lehetőség előtt áll az Európai Unió, és ezek között talán azért ott van a légiközlekedési szektor. Szerintem meg kell erősítenünk ezt a lehetőséget. Ami a hármas pontot illeti, ön azt mondja, hogy az európai eszközöket naprakészé kell tenni, és lehetséges, hogy új eszközökre is van szükség, amelyeket hozzá kell igazítani a légiközlekedési szektorhoz. A bizottság méltányos versenyről beszél, ezzel a kitétellel én is egyetértek. Ami a széndiokszid kibocsátást illeti, jó lenne hogyha nem csak szerepet játszanánk, hanem vezető szerepet eh, játszanánk ebben, hogy egy jobb eh, nemzetközi jogi környezet alapuljon ki, eh, nem csak biztonsági témákban, hanem környezetvédelmi témákban is. Ami a hetes pontot illeti, önök is tudják, hogy vannak Új-Zélanddal és Ausztráliával megállapodások, Eh, emellett Brazíliával kell eh, lezárni a tárgyalásokat, eh, és ehhez érdemes hozzáadni Japánt is. Nyilván ez a globális megállapodás fényében kell, hogy megtörténjen. Érdemes lenne ehhez a véleményhez hozzáadni még valamit a befektetésekről is, ami azt jelenti, hogy egy olyan jogi környezetet kell kialakítani, amelyek a légiközlekedés területén lehetővé és könnyebbé teszik a nemzetközi befektetéseket. Köszönöm. Van-e még az árnyék előadók közül valaki, aki szólni szeretne? Köszönöm. Zsadó úr. Valóban én sem akarok most minden pontról egyenként beszélni, de Szerintem e, a széndiokszid e, kibocsátásról azért kicsit többet kéne, vagy többet kéne vele foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy e, ez egy olyan ágazat, ahol a széndiokszid kibocsátások nőnek, valójában más szektorokban csökkennek, itt viszont határozottan nőnek. Emellett ez egy olyan ágazat, ahol az innováció például ezen a területen is nagyon fontos ahhoz, hogy a versenyképesség a jövőben is nálunk legyen. Emellett a széndiokszid piac az gyakorlatilag egy bevételi forrás a tagállamok számára is. Az Európai Unióban van egy széndiokszid piac, és az elkövetkezendő 7 évben 200 milliárdosra becsülhető a bevétel a kibocsátás kereskedelemből. Meg kell magyaráznunk a polgároknak, hogy amikor ők teletöltik az autó tankját, akkor persze magas összeget fizetnek az adókért, ugyanakkor ez nincs benne ilyen mértékben a repülés költségeiben, a kerozénban. Márpedig a mi feladatunk, hogy a, ennek az ágazatnak az adózását is hozzáigazítsuk a többi ágazathoz. Tehát azért kell nemzetközi megállapodást kötni, mert Európa vezető szerepet akar nem szabad állandóan azt mondani, hogy a versenyképességünket ez alá fogja ásni, ha bevezetünk egy valami fajta adóztatás, mert akkor ott vége is van a vitának. Tehát én úgy gondolom, hogy ezen a területen erősebbnek kéne lenni a szövegnek. Solc úr. Um, thank you, Köszönöm, elnök úr. Elnézést kért az árnyék előadónk, kimentette magát, egy másik szabadságülőse már engem kért meg hogy egészítsem ki. Azzal, hogy Szárnez úr és Janik gondolatait a CO2 kibocsátással kapcsolatban csak támogatni tudom. Valóban rendkívül fontos eleme ez az egész vitának, mely a kereskedelmi kérdésben kialakult. Még egy kérdést is felvetnék. Robert Sturdy említette, hogy nem akarja a zajszintek csökkentésének témáját a jelentésbe a véleménybe tenni. Szerintem bele kéne tenni, mert ez is versenykérdés. Mert ha megnézzük, hogy az állampolgárok, a repterek körén, körül élő állampolgárokra milyen hatással van az egyre növekvő számú felszálló és leszálló repülőgép, akkor a zajszíncsökkentés a repterek elhelyezkedésével kapcsolatos kérdés lesz vagy a városokban, az ipari ö, fejlődés szinterein legyenek repterek, vagy máshol. Ezzel kapcsolatban be kell lássuk, hogy az állampolgárok is el kell fogadják a növekvő légi közlekedést, meg annak következményeit is. És ez nemzetközi kérdés is. Tehát, hogy a növekvő légi közlekedés csökkentheti a repterek környékén élő emberek életminőségét. És ez szerintem a téma össze, összefüggései a mi asztalunkra is tartoznak. Elnök David Martin, csak röviden. Robert a bevezetőjében említett valamit, amit nem látok megfelelően kiemelni, nevezetesen a regionális repterek fontossága, amely kereskedelmi szempontból kiemelendő. Mert a legtöbb, a nagy légközlekedési kikötők, a nagy fővárosi repterek ugye ugyan szerepel sokat a légszennyezés, a zaj szinkronisatás tekintetében, ám a regionális fejlesztést, ha valóban célként jelöljük meg, akkor be kell látnunk, hogy a regionális repteretek milyen hatalmas katalizátor szerepe van. Említenünk kell azt a tényt, hogy a közlekedést nem koncentrálni, hanem inkább szétosztani kellene és ez kereskedelmi kapcsolatokat is jelentene, erősítene a regionális gazdaságaink szempontjából. Köszönöm. Akkor most a bizottsághoz fordulok. Annál is inkább a bizottság kommunikéje indította el a jelentést útjára. Klaus Kell. Úri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak az előadónak a munkájáért nagyon világosan és tömören fogalmazta meg ennek a jelentésnek a tartalmát, és köszönöm szépen azt a támogatást is, amit a fő következtetésekkel kapcsolatosan tanúsított, amit a közleménybe foglaltunk. Igazából a légiközlekedés alapvető és stratégiai szerepet játszik az európai gazdaságban, a foglalkoztatás, a növekedés tekintetében, illetve a világ többi részével összekapcsolja az Európai Uniót. A légiközlekedés kulcsfontosságú a nemzetközi kereskedelemben, illetve a kapcsolattartásban a különböző országok között. Európában a légiközlekedés területén nagyon jól teljesítettünk az eddigiekben, a három legnagyobb társaság Európában működik, illetve három legnagyobb repülőtéri központ, több mint 5 millió munka helyet teremt a légiközlekedés, illetve 2,2 milliárd euró GDP-t, ami több mint 2%-a az összevont GDP-nek óriási flottával rendelkeznek az európai légitársaságok, de ez a vezető pozíció nem automatikus, nem lehet kész ténynek venni, mindig vannak új kihívások, új fenyegetettségek, hiszen a piac egyre inkább globalizált és kompetitív. Ezért úgy gondoljuk, hogy annak érdekében, hogy az európai légiközlekedési ágazatnak a versenyképességét megtartsuk, a külső légiközlekedési politikánkat ambiciózusabbá kell tenni. Itt az ideje, hogy Európa újra erőfeszítéseket tegyen ezen a területen, hiszen túl sok évig hagytuk, hogy korlátozó értelmű kétoldalú megállapodások szorítsanak korlátok közé minket. Ezért a következtetések tekintetében, amelyeket a biz, amelyeket a bizottsági közlemény alapján a tanács fogadott el, kialakítottuk a következő évekre a légiközlekedési úti tervet, és továbbra is tárgyalni fogunk az Európai Unió szintjén átfogó légiközlekedési megállapodásokról harmadik országokkal, és ezzel is szeretnénk a harmadik országokat integrálni abba a piacba, amelyet magas színvonalú biztonsági szolgáltatások, környezetvédelmi szempontok érvényesítése, illetve munkajogi szabályok jellemeznek. Az Európai Uniós szintű megállapodásokat más területeken is szeretnénk elősegíteni, nem csak a szomszédos országokkal, hanem jelentős feltörekvő piacokkal, mint a BRIC országok piacaira gondolok például. Átfogó megállapodásunk van már az Egyesült Államokkal, Kanadával, Brazíliával is tárgyaltunk már egy egyezményről, de Sajnos a kereskedelmi partnerünk most visszatért erre a kérdésre két év után, és szeretné újra napirendre venni ezt a kérdést. Most a tanácsban gondolkodunk arról, hogy illetve tárgyalunk arról, hogy kaphat-e a bizottság mandátumot erre a tárgyalásra. Ez egyébként egy nagyon gyorsan növekvő piac, és nagyon vonzó piac az EU-s légitársaságok számára. És nagyon fontos, hogy például a labdarúgó világbajnokság, illetve az olimpiai játékok fényében, amelyek a következő években kerülnek sorra, nagyon fontos, hogy ezen a piacon részt vegyünk és jelen legyünk. Üdvözlöm a jelentéstevő észrevételeit azzal kapcsolatosan, hogy milyen lényeges a tisztességes verseny fenntartása ez nagyon lényeges, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az öböli ország, öböbeli országokban, a Katar Airways-re gondolok, például az Emirátusok légitársaságára, olyan fejlemények vannak ezeknek a légitársaságoknak a tekintetében, melyek lehet, hogy az Airbusnak jók, de az európai légitársaságoknak nem feltétlenül, hiszen eltérítik a forgalmat az öbölországok közlekedési központjai felé, ami nagy versenyt jelent az európai szolgáltatók számára, és ráadásul ez a verseny nem mindig átlátható feltételekkel zajlik. Úgyhogy aggájaink vannak a tisztességes versennyel kapcsolatosan, és volt, aki azt is megemlítette, hogy nem kellene-e, hogy az Európai Unió elgondolkodjon egy új jogi eszközről ezen a területen, és a bizottság gondolkodik is ezen, tehát, hogy ne csak felülvizsgáljuk a jelenlegi kereskedelemvédelmi mechanizmusainkat, hanem hogy kialakítsunk egy újat, amely valóban biztosítja a tisztességes verseny kialakulását, és lehet, hogy erre javaslatot is fogunk tenni a következő hónapokban. A bizottságnak szándékában áll Ausztráliával, Új-Zélanddal tárgyalni, erre már van mandátumunk is. Ez egy kicsit megakadt ez a folyamat különböző okokból. Szeretnénk, hogyha ezek a tárgyalások is lezárulhatnának hamarosan. Illetve hivatkoztak a kollégák a határon átnyúló beruházásokra és a légiközlekedési ágazatban. A bizottság szeretné ezt a tevékenységet is támogatni, és üdvözöljük ezt a felvetést. A nemzeti korlátozások megkötik a nemzetközi légitársaságok kezét a tőkéhez való hozzáférés tekintetében. Néhány észrevétel elhangzott a széndiokszid kibocsátással összefüggésben, és önök is tudják, hogy a bizottság évekkel ezelőtt javaslatot tett arra, hogy a légiközlekedést bevonjuk az EU ETS rendszerébe, a kvótakereskedelmi rendszerbe, pontosan azért, mert ez egy egyre bővülő forgalommal jellemzett iparág, és nagyon sok ellenséges érzelem alakult ki világszerte a Kínából, Indiából, Oroszországból, az Egyesült Államokból negatív visszajelzéseket kaptunk. De minden esetre bátorít minket az, hogy globális szinten előrelépés történt az ICAO-val való tárgyalások során, hogy ki tudjunk alakítani egy globális piaci alapú mechanizmust és erre vonatkozó eszközöket, arra nézve, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a kibocsátásokat, illetve hogyan tudjuk tudunk fellépni a légi közlekedés klímára gyakorolt hatásaival szemben. Ez egy globális probléma, és ezért a bizottság biztatónak tartja azt, hogy globális szinten előrelépést sikerült elérni, Szeptemberben, októberben az ICAO közgyűlése ülésezni fog, és ez nagyon fontos pont lesz ebben a folyamatban. Reméljük, hogy folytatni tudjuk a tárgyalásokat az ICAO-val, és jó kimenetele lesz ennek, akár környezetvédelmi szempontból is. Elnök úr, jelentéstevő úr, ennyit szeretem volna elmondani ebben a témakörben, és még egyszer köszönetet mondok az előadónak ezért a kiváló jelentésért és a támogatásáért, ami nagyon egyértelműen megnyilvánult ebben a jelentésben, annak érdekében, hogy az EU külső eh, légiközlekedési politikája még koherensebbé váljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos tájékoztatását. Zárjuk ezzel a témabitáját, illetve azzal, hogy Sturdy urat a előadót meghallgatjuk. Köszönöm. De Szernez asszony, igen, csak tudassa velem valamilyen módon a, egy módosító, hogy már formájában, vagy, vagy bármilyen formában ezeket a pontokat, megbeszéljük. Janik Helmut, én azt tudom mondani, hogy azért nem tettem be túl sok mindent a, a, az általatok benyújtott javaslatokból a szövegbe az ajszintekről, mert azt akartam, hogy, hogy koncentráljunk a kereskedelmi aspektusokra. Ez a mi dolgunk ebben a szakbizottságban. De, de vettem a, a, az általatok mondottakat, és a módosítókat is várom. David, igazadban nem volt benne a kezdeti jelentésben, lehet, hogy benne kellett volna legyen. Strasbourgban ugyanakkor felmerült az általunk folytatott vitákban, és éppen ezért ez az oka, ez a célja az árnyék előadókkal folytatott tárgyalásoknak. Létfontosságú. A, ezek a pontok nem tettem be a szövegbe, de benne lesznek valahol a módosítók nyomán. Köszönöm, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Rendben, köszönöm. Kiváló vélemény van alakulóban. Február 26-a lesz a módosító benyújtásának határdéje, várjuk a javaslatokat. Visz, hogy visszatérjünk az előző rendi ponthoz, a módosítók benyújtásának határideje Helmut Scholz jelentésére vonatkozóan az EU-Kína megállapodás vám egyezmény ügyében. Tehát ez a határidő március 1 -e lesz. Ez évben persze. Hatos napi rendi pont. kereskedelem a közösség és harmadik országok között kábítószer prekurzoranyagok tárgyában. Jelentéstevünk, előadónk Frank Prust a néppárt soraiból. A tervezet önök előtt van. És vitát folytatunk róla. Jogalkotási anyag ez. A 111 per 2005-ös rendelet módosítása. A cél az, a fontos célja, hogy a szabályozás hatáját kiterjesszük, és hogy hozzáigazítsuk a delegált és, és végrehajtott jogi aktusok rendszeréhez, melye a témában érvényesül. Jelentéstevőnk itt is van, meg is adom neki a szót, hogy vezesse föl a témát. Parancsoljon. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, kedves eh, kollégák! Mind ahogy önök is eh, eh, látják, erőteljesen megváltoztattam a bizottság javaslatát. A kábítószer prekurzorok eh, kereskedelme témájában. Az egyik legfontosabb eh, eh, tétel az az, hogy én felvettem bizonyos gyógyszereket a listára. Eddig a bizottság javaslatából a hatály alól ki voltak zárva a gyógyszerek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy gyógyszert felhasználnak kábítószer gyártásra, akkor mi együtt döntési eljárással kell, hogy lépjünk ebben az ügyben. Szerintem ez nem normális állapot, mert ez két évig tartana, és ez alatt az idő alatt nem kellene aggódnia különösebben a kábítószer gyártóknak. Tehát én a listázott anyagok közé felvenném azokat az anyagokat, amelyekből könnyen lehet könnyen lehet kábítószert csinálni. Amennyiben új anyagról merül fel ilyen információ, akkor azt is a bizottság gyorsan tudja felvenni a listára, ez gyors reakciót tesz lehetővé, miközben nem veszélyezteti a gyógyszerkereskedelmet sem. A, azok a gyógyszerek, amelyek ből könnyen drogprekurzor állítható elő, e, így könnyebben a listára kerülhetnek. Jelenleg az efedrin és a pseudoefedrin felel meg ezeknek a kritériumoknak. E, úgy kell eljárnunk, hogy e, ne bolygassuk meg a gyógyszerek kereskedelmét, mert ezek a gyógyszerek hasznosak, tehát Ebből a szempontból egyébként ezek a gyógyszerek külön kategóriába tartoznak, mert ezek inkább komfortnövelő gyógyszerek, nátha ellen. E, ami a, az efedrin és pseudoefedrin tartalmú gyógyszereket illeti, itt egy előzetes értesítésre van szükség az, az export előtt. Ez nem egy különösebben nagy követelmény, vagy súlyos követelmény, és ennek a bejelentésnek a költsége sem lehet több, mint egy 15 eurónál. Más gyógyszerek, amennyiben az igény felmerül, később felvehetők erre a listára. A többi módosító amit benyújtottam, az a komitológiai eljárásról szól, és eh, én eh, itt eh, a tanácsadó bizottsági eljárást venném fel a listára, mert az könnyebb. Tehát a további módosítóink között megemlíteném azt, hogy Öt évente van szükség felvizsgál, felülvizsgálatra, nem pedig határozatlan ideig maradna érvényben a delegált aktus. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom az észrevételeiket. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket, nagyon hasznosak voltak. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. olyan rendeletet akarunk mi módosítani, ami úgy látszik, hogy eddig nem működött. Köszönöm a módosítókat, és eh, ahogyan most a magyarázatokat hallgattam, a bizottság eh, szeretné rendezni a helyzetet eh, olyan anyagok esetében, amelyekből kábítószert lehet előáll, előállítani. Ezért egy kérdésem volna a bizottság számára, hogy tisztázzanak valamit a jogi szempontokkal kapcsolatosan, például az értesítések. Hogyha egy termék vagy egy gyógyszer, amit prekuszorként sorolhatnak be, mert efedrint vagy pseudoefedrint tartalmaznak, tehát hogyha nem szerzik be az operátorok a az engedélyt erre vonatkozólag, akkor nagyon paradox helyzet áll elő. Önkéntesen a vámhatóságok és a minisztériumok szabályozhatják a, az exportot, ha akarják, ha nem, akkor a vámhatóság számára merül fel a probléma. És mit teszünk ezzel a csomaggal? Milyen jogi garanciák vannak milyen lépéseket lehet tenni a jogszabályokban a, a csomag megtartása érdekében. A költségek a tagállamok számára szintén agályokat vetnek fel, és ráadásul vannak különböző jogi kiskapuk, amelyeket a jogbiztonság biztosítása érdekében tisztáznunk kell, illetve meg kell vizsgálnunk. Ezért ez a módosítás még egy kicsit mindig nem eléggé egyértelmű, ezért ezzel kapcsolatosan nagyon kíváncsian várom a bizottság válaszát. Köszönöm. Az árnyékelődőkhoz fordulok, hogy esetleg kívánnak-e még szólni. Franciska Keller. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ebben a kérdéskörben meg kell vizsgálnunk az egész kérdéskört, amit a bizottság javasol, és hogy a javaslata arányos-e, hogy be kell egyezni mindezeket a vállalkozásokat, ez milyen hatással van a vállalkozásoknak az életére, illetve a gyógyszereknek a felhasználására, amelyeket ugyanabból az anyagból állítanak elő. Ez milyen hatással lesz a fogyasztókra, a gyógyszerek fogyasztóira, az árakra, a piacra, jutás késedelmére, stb. stb. Ezeket mind figyelembe kell venni. És nem igazából értek egyet azzal a javaslattal, amit az előadó tett az ellenőrzésekkel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy nem jó, hogyha további követelményeket állítunk be, hogy még szélesebb körül legyen az ellenőrzés, a negatív hatásokat a lehető legnagyobb mértékben ki kellene küszöbölni, és megvan annak a veszélye, hogy mindennek nagyon negatív következményei lesznek. De nagyon jó volt ezt hallani a bizottságtól, hogy ők hogyan gondolkodnak a saját szempontjukból, és én nekem is lesznek módosítóim ebben a tekintetben. Kicsit meglep, hogy a zöldek ellenzik a szigorúbb szabályozást, de mindig vannak meglepetések az életben. Paul Murphy, köszönöm. A metamfetaminekről beszélünk most, és az úgynevezett kristályos metamfetaminról. Ezeknek az anyagoknak a felhasználásában az elmúlt néhány évben nagy bővülést tapasztalunk Európában, és persze a tiltás önmagában nem működött. Úgyhogy ezt szélesebb társadalmi kontextusban kell megvizsgálni, ezt a kérdést. És ez a társadalmi kontextus a megszorítások a munkanélküliség, a szegénység, a szociális szolgáltatások leépülése. Láthatjuk Görögországban is, ahol a legszigorúbbak a megszorítások. Látjuk, hogy milyennek a hatása, és pontosan ilyen kérdésekhez vezet, vagy ilyen problémákhoz, hogy jelentősen megnövekszik a drog függők száma, illetve jelentősen bővül a HIV fertőzötteknek a száma is, és azt látjuk, hogy a herointól elmozdulnak a kristályos metamfetamin felé a kábítószer felhasználók, ráadásul ez nagyon könnyen túladagadáshoz vezet, úgyhogy ezek mind súlyos problémák. És nyilván az a cél, hogy a kábítószer prekurzorokat ne lehessen olyan könnyen eltéríteni kábítószer előállításra, és volna egy kérdésem, amikor legutóbb erről beszéltünk, akkor azt láttam, hogy az előadó megközelítése a tekintetben, hogy a drog prekurzorok elterítését megnehezítsék, ez megalapozottnak tűnik, hiszen változnak a kábítószer előállítási módszerek. Lehet, hogy ma az efedrinről és a pseudoefedrinről kell beszélnünk ennek az elterítéséről. aztán lesznek más trendek. Az Egyesült Államokban például már láthatjuk, hogy másféle tendenciákkal kell megküzdeni ők az ottani hatóságoknak, úgyhogy rugalmas megállap, hozzáállásra van szükség, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bizottság mit tud magyarázatként elmondani, miért nem támogatja a mi megközelítésünket. Köszönöm szépen. Hogyha nem akar más szót kérni, akkor hallgassuk meg a bizottságot, már csak azért is, mert ők a javaslat szerzői, és ráadásul sokan feltettek kérdést a bizottság számára. Caroline, megadom a szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, és mindenkinek jó reggelt kívánok. Először is szeretném megköszönni <clears throat> a raportőrnek ezt a jelentést, amit ilyen gyorsan elkészített. Néhány megjegyzésem lenne a jelentéssel kapcsolatban, és válaszolnék azokra a kérdésekre is, amelyekkel eh, bennünket megkerestek. A vita azt mutatja, hogy valóban meg kell találnunk az egyensúlyt a között, hogy előmozdítjuk eh, a legális kereskedelmet, miközben a kábítószer prekurzoroknak eh, az illegális csatornákba történő eljuttatását megtiltjuk a gyakorlatban persze ez az egyensúlyi állapot ennél sokkal nehezebben jöhet létre. A rendelet hatájának kiterjesztése az összes gyógyszerre, nos, ez nem volt olyasmi, nem, nem, erre nem gondoltunk az elején. E, mégpedig azért nem, mert van és volt egy olyan irányelv, amely foglalkozik a gyógyszerek gyártásával és kereskedelmével. Ez az irányelv egyébként már maga is elég szigorú, minden ilyen céget hatósági bejegyzésre kötelez. Úgy gondoltuk, hogy ezekre a kereskedőkre és gyártókra nem kell további terheket róni a már létező terhek mellett. Aztán mégis rájöttünk, hogy a gyógyszerek egy részét elterelik, és ezekből kábítószert készítenek, tehát ezért is gondoltunk arra, hogy ebben a rendeletben foglalkozni kell ezzel a problémával. Azt is tudjuk és látjuk, hogy a raportőr tudatában van annak, hogy nem szabad az ágazatra súlyos terheket róni azzal, hogy egy függelékben Eh, fel lehessen venni azokat a új gyógyszereket, amelyekről kiderül, hogy eh, elterelés eh, révén kábítószer prekunzorok előállításának lehetnek alapanyagai. Nos, a listázott anyagok tételei tehát tartalmazzák a gyógyszereket, illetve szabályozni kell azt, hogy milyen ellenőrzési módszerek vannak. A 11-es cikkben mi magunk is eh, írjuk, hogy eh, van eh, ilyen négyes kategóriába tartozó termékkör, ugyanakkor, hogy ezt ténylegesen hogy kell az ellenőrzést megvalósítani, arról nincsen pontosan szó. Ami a rendszer hibáit illeti, a kiskapukat illeti, ahogy Bere asszony is mondta, több választási lehetőség közül lehetett választani. Nekünk ezek közül a legkisebb administratív teherrel járó saját ellenőrzés volt a legjobb. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy export előtti értesítést kell küldeni, e, és nem arra jutottunk, hogy további regisztrálásra van szükség a kereskedők részéről, mert ezek már regisztrált kereskedők valójában. Itt egész egyszerűen nem akartuk, hogy ezek a cégek és a hatóságok e, további administratív e, terheket kapjanak a e, gyógyszert e, exportáló cégek, amelyek efedrint és pseudoefedrint e, exportálnak, tudják, hogy előzetes engedélyre van, előzetes bejelentésre van szükség. Nyilvánvaló, hogy majd felkeresik ezzel az értesítéssel az illetékes hatóságot, és onnantól kezdve látszik majd, hogy ezt befogadták, ezt az értesítést, ezzel mennek a vámszervekhez, és a vámszervek ezt követően adják meg az engedélyt az exportra. Így működik majd ez a gyakorlatban. Nyilván a hatóságokat is és a piaci szereplőket is fel kell majd világosítani az új eljárásmódról. Teljesen egyértelmű egyébként, hogy a hatóságok együttműködnek a vámszervekkel, már most is így van. Nem gondolom, hogy további kiskapuk keletkeznek ezzel az eljárással. E, a norefedrinről is elhangzott egy kérdést. Tudjuk, hogy olyan gyógyszerek, amelyek a norefedrint tartalmazzák, szintén arra lettek használva, hogy kivonjanak belőlük kábítószer prekurzorokat, ugyanakkor ez nem egy trend, ezért gondoltuk úgy, hogy ezt az alapanyagot nem vesszük fel a listára. Szeretnék tehát beszélni további részeiről a jelentésnek. A hatáskörök delegációja amely eh, a 30A eh, cikkben szerepel, eh, a jelentés korlátozza a listára való felkerülést, illetve a listára való felkerülést az továbbra is a delegáció, delegált aktus révén lehetővé teszi, de a listáról való levevést, levételt nem teszi lehetővé. Szerintünk ez nem helyén való, így nem nagyon értjük, miért kellene a listáról történő levételhez együttdöntési eljáráson végigvinni ezt az ügyet. Ami pedig eh, a delegált aktus 5 évre való eh, megkötését illeti, szerintük ez sem igaz, szerintünk ez sem igazolható. Önök is mondták, hogy reaktívnak kell lenni, amikor új kereskedelmi eh, trendeket azonosítunk, Szerintünk ebben a vonatkozásban a határozatlan idejű felhatalmazás kifejezetten segítené a bizottságot abban, hogy gyorsan reagálhasson az új piaci fejleményekre. Tehát itt azt szeretnénk kérni, hogy ezt a módosítót vonják vissza, és maradjon a határozatlan idő. Emellett oda kell figyelnünk, más vám kérdésekre is, ahol szintén fontos, hogy határozatlan idejű felhatalmazást kapjon a bizottság. Köszönöm. Raporter? Jelentéstevő. Ah. Uh, Josef Andrés, any question to the rapport? További kérdés jelentéstevőhöz? Csak a bizottsághoz szeretnék feltenni egy kérdést. A vállalkozások részéről önkéntes volna ez a bejelentés? Ez a kérdésem. Válaszolná erre a konkrét kérdés? Önkéntes lesz? Nem. Egy engedélyezett exporthoz először a, a célországra vonatkozó jelzést kell megadni. 15 napon válaszolhat az érintett ország erre a jelentkezésre, és a pozitív az a válasz, akkor a szállítás legális. Ha viszont, és ha nincs válasz, akkor is, akkor elindulhat a szállítás 15 nap után, tehát ilyen értelemben kötelező eljárás. Jelentéstevő reflektálnál a megjegyzésekre, jelentésre vonatkozóan? Önnél szó. Mó. Hát két szót fűznék az elhangzottakhoz a jogbiztonsággal kapcsolatban, hogyha jól értettem, a bizottság eh, és eh, eh, az árnyékelőadók szavait, eh, akkor ők eh, hatékonyságról beszélnek, én pedig azt mondom, hogy ne felejtsük el a fő célt, nevezetesen a drogkereskedelem elleni küzdelmet. A drogkereskedők rendkívül gyorsan reagálnak eh, az eseményekre, és mindig rögtön lépnek itt nem arról van szó, hogy az összes gyógyszert akarjuk ellenőrzés alá vonni, hanem egész egyszerűen egy vigilanciát fogunk bevezetni a gyógyszerek körében is. Ez nem egy kiterjedt fellépés a jelen formájában, de azért arra figyeljünk oda, hogy ne veszítsük szem elől a jelentés legfőbb célkitűzését. Mi harcolni akarunk azokkal az emberekkel, akik ezeket a gyógyszereket eltérő, más célokra akarják használni, mint amire a gyógyszergyárak szánták. Oké. Okay. Rendben. Következő. Bejelenteni valam. a módosítók benyújtásának határideje egy hét múlva, február 28-án lesz, délután 6-kor a módosítókat pedig majd megvitatjuk a rendes, következő rendes ülésünkön márciusban. Köszönöm mindenkinek a munkát, hetes napi rendi pontnál tartunk. Tehát, ez még nem más, mint eszmecsere. Thomas Duenyas úrral, aki a kosztarikai elnökségét képviseli a közép-amerikai integrációs rendszernek. Üdvözlöm a nagykövet urat, ő excellenciáját, Tomás Duenyas urat, aki a Kosztarikát, Kosztarikát illetve a, a soros elnökséget képviseli ebben a közép-amerikai integrációs rendszerben, illetve azokat a közép-amerikai diplomáciai képviselőket, akik itt vannak még ma. Duenyes nagykövet úr nagyon fontos kapcsolattartónk volt az EU közép-amerikai társulási egyezmény tárgyalása során, és a tavalyi meghallgatásunkon is felszólalt, a társulás megalapodás által megnyitott kereskedelmi és gazdasági távlatok témáját taglalta ott. Azt is szeretném kiemelni, hogy Martin Schulz parlamenti elnökünk múlt héten tartott első latin-amerikai útját, éppen Kosztarikába utazott, és beszédében ezt aláhúzta a legutóbbi tanácsülésén is, hogy mennyire fontos a kulcsfontosságú partnerekkel, latin-amerikai partnerekkel a kapcsolatépítés a Európa szempontja, Európa jövője szempontjából is. Ennek fényében is kérem Duhanyasz nagykövet urat, hogy e témákat ismertesse, beleértve ezekbe a ratifikáció folyamatát is illetve az előkészületeket a kereskedelmi, a megállapodás kereskedelmi rendelkezésének átmeneti alkalmazásáról szóló kérdéseket, hiszen ez egy átfogó megállapodás, nem csak kereskedelmi fejezeteket tartalmaz. És, és általában, hogy szóljon a közép-amerikai kereskedelmi gazdasági helyzet friss alakulásáról. Nagykövet úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim! Azzal kell kezdenem, hogy Moreira professzornak köszönetet mondjak a kedves meghívásért. A közép-amerikai integrációs rendszer, a SZIKA eh, átmeneti elnökeként, hogy eh, beszéljek azokról a lehetőségekről és kihívásokról, amelyek a következő elkövetkező életbelépéséhez kapcsolódnak hatásolásos szerződésnek. Köszönetet mondok az INTA bizottságnak és a tagjainak, különösen Pablo Szába és Jorg Lightfield uraknak, akik előadóként a végrehajtási rendelet és az egyezmény összefüggésében, amely foglalkozott a kétoldali, kétoldalú védzáradékkal, és a stabilitási mechanizmussal. Hölgyeim és hölgyeim, az ő munkájuk nagyon fontos volt számunkra, beszélek most a nagykövetekről, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Panama és természetesen hazám Costa Rica szempontjából. Ami a közép-amerikai ratifikációs eljárást illeti, amikor elindul eh, ennek eh, az egyezménynek a jóváhagyása a parlamentben, ugyanakkor elindul a mi parlamentjeinkben is eh, a ratifikáció jóváhagyásának eljárása, és ezzel párhuzamosan elindult egy másik eljárás is, amikor bejegyezzük az európai földrajzi jelöléseknek jelöléseket, és az erre vonatkozó megállapodást, hogyha Nicaragua és Honduras már megerősítette, ezek az országok már megerősítették, és a többiben pedig folyamatban van a ratifikáció. És megkezdődött a földrajzi jelöléseknek a bejegyzése ezekben az országokban. És nagyon nagy örömmel szolgál, szolgál, hogy megemlíthettem, hogy Degust biztos úr látogatást tett Santiago-ban, és hozzájárult ahhoz, hogy ezek a földrajzi megjelölések, bejegyzések kerüljenek, és így már megkezdődhet júniusban a kereskedelmi rendelkezéseknek az alkalmazása. A parlament áldali jóváhagyás nagyon pozitív elvárásokhoz vezetett, és jó kilátásokhoz az integrációs folyamatban is elsősorban arról beszélek, hogy az országaink elnökei találkozhattak Van Rompuy elnök úrral, Barroso elnök úrral, és Leffler nagykövet úrral, aki Ashton asszonyt képviselte ezen a, a megbeszélésen Santiagoban, hogy két nagyon fontos témáról beszéljünk, a regionális integrációról, illetve a biztonságról. A második ponttal kapcsolatosan úgy döntöttünk, hogy felhívjuk az Európai Uniót, hogy erősítse meg a szikával való intézményes integrációnak a folyamatát, ami eh, számunkra ez nagy, eh, nagyon fontos eh, prioritás. Enrique Castillo úr, aki Costa Rica, Costa Rica külügyminisztere, bejelentette a SICA tagjainak az első találkozóját, és ez egy nagyon fontos intézményes eh, lépés, hiszen több konkrét javaslatot fognak eh, arra tenni, hogy a legfontosabb regionális szervezeteket eh, összevonják ebbe a szervezetbe. Az is nagyon érdekes, hogy Panama bekapcsolódott ebbe a közép-amerikai integrációs folyamatba, és ezzel is kiteljesedik a regionális gazdasági együttműködés. Végül pedig nagyon fontos előrelépések történnek a tárgyalásokban, amelyek a közép-amerikai vámunióra vonatkoznak. Mik a következő lépések? Amikor életben lép ez a megállapodás a felek között, akkor megkezdődhet a kétoldalú kereskedelem elősegítése. Nyilván ez mindkét oldalon az exportőrök és importőrök aktivitásától is függ, de ez befektetési lehetőséget is jelent a régióban az európai nő szereplők számára a kereskedelem mellett. A, az SGP rezsim felváltását is jelenti ez, amely elősegíti a befektetési klímajavítását, javítását, amelyet az SGP rendszer nem segített elő eléggé. Ezért nagyon fontos, hogy feltárjuk a legfontosabb európai jó gyakorlatokat, és a másik oldalról kereskedelmi partnereink a mi régiós piacunkhoz kedvezményesen férhetnek hozzá, beszélek most a termékek és a szolgáltatások piacáról. A mi régiónk több mint 40 millió lakosa rendelkezik, akik készen állnak a versenyre, a piaci versenyre és a termelésre, és az a Kereskedelmi Világszervezet főigazgatóságára is jelöltségünk van, ezért nagyon fontos ez az együttműködés számunkra, nagyon fontos pillére az együttműködésnek ez az ez a megállapodás, ami a kapacitásépítéshez vezethet, és ki szeretnénk használni a legjobb technikákat, fenntartható módszerekkel és eljárásokkal, hogy ennek az egyezménynek a céljait meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagykövet úr. Az OCD jelölt Kosztarika, ugye? Igen. Nagyon fontos mondandóját és tájékoztatását a megállapodás ratifikációjának folyamatáról, meg általában a regionális integráció menetéről Közép-Amerikában és Latin-Amerika szélesebb körében. Kezdjük el a hozzászólók sorát a szakbizottsági tagokkal, Fáva úrral elsőként, aztán Zalba úr, Leifried urak, azok, akik leginkább kiérdemelték, hogy hozzászólhassanak a témához. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, és üdvözlöm a nagykövet urat, és neki is köszönöm a beszámolóját, és nagy öröm volt önnel együtt dolgozni, kollégáimmal együtt, és köszönöm a titkárságnak is a segítséget. Nagy eredményt értünk el, nem is volt könnyű ebben az esetben, de úgy látszik, hogy ezt a küldetést sikerrel teljesítettük. A földrajzi megjelölésekről is beszélt a nagykövet úr, illetve azt, hogy arról is említette, hogy Nicaragua és Honduras már megerősítette ezt a megállapodást, és remélhetőleg ez a folyamat sikeresen lezárul majd júniusig, még mielőtt életbe lépne a megállapodás kereskedelmi része. Közép-Amerika Közép és az Európai Unió közötti kereskedelmi kapcsolatnak eh, remélhetőleg most egy aranykora következik el, és nyilván ez előnyös lesz Közép-Amerika számára is, hogy fenntartható növekedést eh, lehessen elérni. És a SZIKA val való együttműködés példaértékű az együttműködés számára, illetve szempontjából elősegítve a társadalmi kohéziót, és ez lehetőség arra is, hogy elősegítsük a regionális integrációt Közép-Amerikában. Ez is nagyon lényeges kérdés. remélhetőleg minél hamarabb, elsősorban Közép-Európa, Közép-Amerikában és az Európai Unióban is tapasztalni fogjuk az előnyeit ennek az együttműködésnek, amelyek remélhetőleg elsősorban az állampolgárok számára fognak megnyilvánulni. Ez nem véletlen, hogy ezt a sikert el tudtuk érni, és az sem véletlen, ahogyan az elnök is mondta, hogy jelöltet állítottak a kereskedelmi világszervezet elnökségére, ez még soha nem fordult elő, hogy a, ebből a térségből származott volna a jelölt, úgyhogy ez már önmagában nagy siker. Köszönöm szépen, nagykövet úr, köszönöm, elnök úr. Gracias, Pablo. Köszönöm, Pablo. Jörg Leichtfried nincs itt, de ő is biztosan csatlakozna az üdvözlő szavakhoz. Francis Pikele követ, Piki a következő. Um, Köszönöm. Köszönöm nagykövet úr, hogy eljött körünkbe. Nagyon sok kérdésem volna, de korlátozom ezek számát. Érdeklődéssel hallanám azt, hogy pontosan hogyan fest a megállapodás kereskedelmi része, és hogyan indítják ezt a gyakorlatban. Közép-Amerikában, hiszen a ratifikációs folyamatban különbségek vannak, például a kvóta ügyében. A first come, first serve elve érvényesül, vagy csak amikor minden ország ratifikálta, akkor indul ez be, ez a része a dolognak, vagy egyáltalán hogy fog ez működni. Nagyon érdekes volna látni ezt, tudni ezt öntől. Aztán úgy hiszem, a Chile és a kötött megállapodások ból tanultunk, azok előnyeiből is. Kérdésem az, hogyan foglalkoznak olyan kérdésekkel, amelyek az FDA megalapod, a korábbi idék hátrányos pontjait jelentették, például az egyensúly hiánya a felek között az EU javára, a diversifikáció hiánya, az exporttermékek diversifikáljának hiánya a megállapodás megkötése után is aztán a egyre növekvő környezetvédelmi problémák. Hogyan kívánnak ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hogy ez ne történjen meg, ne ismételjük meg a korábbi hibákat. Aztán jól tudjuk, hogy a multicégek jelenleg reflektorfényben állnak adóelkerülési technikák miatt, Latin Amerikában az árképzésű politikájuk a költségvetéseknek nagyon sokba kerül. A pénzügyi szolgáltatások tekintetében ezeket a gyakorlatokat, mintha legalizálnák. Ezzel foglalkoznak-e a jogalkotásban Közép-Amerikában? Az adó elkerülés. Egyen, ezen technikáit ö, kezelendő, annak érdekében, hogy ne szikkadjanak teljesen ki az állami költségvetések. Köszönöm. And the next is uh, Helmut Köszönöm, Scholz. Scholz úr következik. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, én is szeretném megköszönni a nagykövet úr szavait és bevezetőjét. Régi tapasztalataink vannak ilyen jellegű megállapodások tárgyalását illetően. A közép-amerikai EU gazdasági kapcsolatok témakörében kezdhetnénk a sort azzal a saját kezdeményezési jelentéssel, amelyet a latin-amerikai országokkal való kereskedelmi kapcsolataikról írtam. Azóta vizsgálhatjuk, hogy az EU és a közép-amerikai térség ország közötti megállapodások mennyiben e, erősítik a regionális együttműködést. Ehhez a témához kérdést is felvetnék, amelyek kapcsolódnak az önök, az ön mondandójához. Milyen konkrét programkezdeményezésekre van szükség ahhoz, hogy pótlólagos ö, támogatást adjanak a társadalmi megállapodás által kitűzött célok eléréséhez? És a regionális gazdasági dinamika mennyiben ö, válik az ott élő emberek hasznára? Hiszen az egyik legfőbb érdek az kell legyen, hogy ez a megállapodás valóban lecsapódjék a az állampolgárok életminőségében az önök országaiban. Ez pedig azt is jelenti, hogy megkérdem, milyen tervei vannak, terveik vannak a szitában, például a helyi kisvállalatok és közszolgáltatásokat, hogy megvédjék a társulási megállapodások lehetséges negatív hatásaitól. Milyen új termékeket kívánnak exportálni Európába, hogy önök régi, jönnek versenyképessége növekedjék, az összeadott termékekkel, amelyeket a nem GSP rendszerben exportálnak. Aztán még egy kérdés, amely kapcsolódik Franciska Keller kérdéséhez, a beruházásokat és a, a kereskedelem adóz, adózása problémáit illetően. Például a pénzügyi ágazatban egy holland civil szervezet, a Lomó bemutatta, hogy a pénzügyi ágazat deregulációja miképpen folyik, és ez az Európai Unió adóelkerülési és pénzmes elleni politikájának, politikát veszélyeztetheti. Vajon a szitában vannak-e konkrét tervek, vagy valamiféle menetrend arra nézvést, hogyan lehet egyrészt mérni ezeket a jelenségeket, hogyan lehet megelőzni, fellépni ellenük? hogy a, mind, a, a, mind a két partnernél történjenek ez elleni intézkedések. A csilei és mexikói megállapodásokból nyert tapasztalat, illetve a Csillével kapcsolatos végrehajtásra vonatkozó hatástanulmány alapján mértük, hogy milyen hatással volt Csille gazdasági képességeire az a tény, hogy a világszerte a kereskedelmi kapcsolatok által elismert féllé vált. Hát az eredmény eléggé ködös, nem teljesen megragadható az előny. Lehet, hogy Chile nemzetközi kereskedelmi pozíciója javult ugyan a megállapodás eredményeképpen, ám ez a kapcsolat nem teljesen megragadható és bizonyítható. Ez a korreláció. Tehát miképp lehetne figyelembe venni azokat a konkrét és komoly hatásokat, amelyek például Mexikóban felléptek, a megállapodás konz- kihatásai az élelmiszerbiztonságra, a KKV-k, a, a kis gazdaságok, az élelmiszertermelő kis gazdaságokra, ahol rist és babot termelnek, a monokultováció helyzete, például az ön hazájában az ananász termelés, nem félnek attól, hogy, hogy a kínál, a kereslet növekedése ebbe az irányba hat, a, a monokultúra felé, és a, a, a földek koncentrációja, megszerzésének folyamata is egy, egy fontos kockázat. Keres a szakszervezetek, munkavállalói és emberjogi szervezetek is kommentálták a megállapodás aláírását. Hogyan lehetne ezeket az aggályokat kezelni, bemutatva azt, hogy konkrét pozitív programokkal bír a szita, azon célok elérésére, azon pozitív célok elérésére, amelyekkel magyarázták az Európai Unióval kötött megállapodás aláírását. Ez Alde. Köszönöm. De Szárnyaz asszony következik. Köszönöm. Elnök úr. Nagyon fontos, hogy Latin Amerikára figyeljen az Európai Unió, és szerintem ez nem történt meg eddig kellő mértékben jó lenne ezt megtenni. Az Eurolat csúcson voltam két vagy három hete Csillében, és egyébként ott volt néhány latin-amerikai ország, két-három dolog ott engem eléggé megrázott. Az egyik az az, hogy van egy csomó szervezet ott, Chile, a Mercosur, a SICA, és egyéb társulások ott a, például a csendes óceáni partvidéken. Önök közép-amerikaiak, latin-amerikaiak, van-e valami fajta elképzelésük arról, hogy politikai módon szerveződjenek, vagy továbbra is eh, egymás mellett élő szervezetekben gondolkozik ez a 33 ország ezen a latin-amerikai európai csúcson? Eh, ott volt a 33 ország, és ez hasznos volt. Eh, emellett hallottam még egy dolgot Csillében két aggodalmat fejeztek ki ott az európai országok. Az egyik eh, az egyes latin-amerikai országok, eh, különösen Argentína protekcionizmusa. Eh, ez aggodalommal töltötte el egyébként nem csak az európaiakat, hanem mindazokat, akik ismerik Latin Amerikát, és akik nem tudnak egyenlő esélyekkel kereskedni Argentinával, mint a többiek. E, emellett a, az európai és a külföldi befektetések sorsa miatt aggódtak, nem stabil a jogi környezet Latin Amerikában, nincsenek garantálva a befektetéseink, ez pedig rendkívül problémás. A harmadik aggodalom, ami ott kifejeződött, az pedig az volt, hogy egyes latin-amerikai országokban a piacnyitás túlzott túlzott, a természet túlzott kizsákmányolásával jár, különös tekintettel a nyersanyagokra, lásványi kincsekre. Köszönöm. Jörg Leitfried. És most pedig Jörg Leitfried következik, aki most érkezett meg, bizonyára már mindent tud arról, hogy milyen beszédet mondott a nagykövet úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, nagykövet úr nagyon sajnálom, hogy elkéstem picit, ám a mai helyzet ebben a, a, a házban kicsit kaotikus, ütköznek egymással a napirendi pontok, de végre itt vagyok. Langel úr elmondott mindent, amiről szó esett eddig, úgyhogy abszolút felkészültem, elnök úr. Én készültem. Három kérdésem volna az első kettő kereskedő megállapodásra vonatkozik. Én voltam a jelentéstevő a, a Safeguard záradéknak Latin Amerikával kapcsolatban. Ebben az európai ágazatok, ipari ágazatok védelmére törtünk, ez volt a célunk, és ennek persze vannak kihatásai a banán ültetvényekre is, Közép-Amerikában. Tehát a vészáradék megvalósult, de önök hogy látják a, a, a valóságban való működését e rendszernek? Látnak-e, látják-e problémát abban, hogy, hogy a vészáradék életbe lép, vagy továbbra is lárpullár alapon alakulnak a dolgok? Második kérdésem kollégáim is említették, de én magam is felvetném. Elvekben mit gondol az Európai Parlament azon szándékáról, hogy a kereskedelmi témákat összekötnénk más témákkal, például a társadalmi, környezetvédelmi ügyekkel társítanánk? Mi az Európai Parlamentben bevezettük ezt a gyakorlatot, nagy lelkesedéssel még hozzá. Jó lenne tudni, hogy partnereink hogyan látják ezt a módszertant harmadik kérdésem pedig teljesen más témát érint, nem kereskedelemről szól, hanem diplomáciáról, dip nagy politikáról. Ott voltam az Eurólat ülésen Csillében néhány héttel ezelőtt, és az európai delegációban egyfajta vita tört ki abban az ügyben, miszerint nem igazán segíti a dolgokat, ha az egyik fél blokkolni tudja egyes témák tárgyalását külön szavazással, és az egyik tábor ellene szavaz, aminek a másik nem tudja keresztül vinni. Nem tudom, hogy a latinamerikai fél hogyan látja ezt a politikai jellegű problémát. Mert nagyon gyakran látom, hogy az európai fél elakaszt olyan témákat, amelyek, amelyek nagyon fontos latinamerikai érdekekben állnak. Tehát ezt a rendszert talán megvitathatnánk, legalábbis középtávon. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, és most uh, hallgassuk még Matthias Jörgensent a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, Köszönöm, hogy lehetőséget eh, kaptam arra, hogy eh, röviden kommentáljam a nagykövet úr szavait. Egyetért a derülátásával? Üdvözöljük az előrelépést a ratifikációs folyamatban mindkét oldalon és úgy gondolom, hogy világos, hogy politikailag nagyon erőteljes akarat nyilvánult meg Közép-Amerikában, hogy gyorsan előrelépést tudjunk előérni. A határidőt május 15-ére tűztük ki Santiago-ban, hogy Közép-Amerika előkészítse a ratifikációt, illetve hogy addig gyakorlatilag lezárja a ratifikációs folyamatot, és a földrajzi megerőlésekkel kapcsolatos jogszabályokat végrehajtsa. Nagyon jó, hogy van egy ilyen határidő, még sok munka áll a közép-amerikai országok előtt, de úgy látom, hogy a politikai arkarat megkérdőjelezhetetlen. Ez nagyon lényeges. A bizottság részéről mi nagyon szoros együttműködésben vagyunk a közép-amerikai közép partnereinkkel, és reméljük, hogy a folyamat zökkenőmentes lesz. Ez az EU számára is nagyon fontos érdek, mármint hogy a földrajzi megjelöléseink védelmet élvezenek. Hogyha megfelelő előrelépést eh, sikerül elérni június első felében, ez a dátum nagyjából reálisnak tűnik, és reméljük, hogy a közép-amerikai országok mindegyike képes lesz arra, hogy eh, megkezdje a megállapodás átmeneti alkalmazását. Mi így értékeljük a helyzetet, Jelentős előrelépés történt, de még sok munka áll előttünk. Az Unió részéről a bizottság reménykedik abban, hogy a ratifikációs folyamatok nem csak a közép-amerikai oldalon, hanem az EU tagállamok oldalán is megfelelően haladnak majd, hiszen az EU-s tagállamoknak is meg kell erősíteniük a megállapodást. Reméljük, hogy a kereskedelmi fejezeteket majd alkalmazni tudjuk minél hamarabb. Nyilván az is nagyon lényeges, hogy a teljes egyezmény minél hamarabb életbe lépjen. Ennek vannak együttműködési aspektusai is, és az is nagy kérdés, hogy az együttműködési fejezetet és a politikai fejezetet hogyan tudjuk összekötni a kereskedelmi fejezettel. Minél hamarabb életbe lép a teljes megállapodás, annál hamarabb tudunk kiegész, kiépíteni egy átfogó partnerséget és párbeszédet közép-amerikai partnereinkkel. Hogyha megengedik, még néhány rövid észrevétellel élnék azzal kapcsolatosan, ami az EU szilák csúcs találkozóról hangzott el. Úgy gondolom, hogy összességében sikeres volt ez a csúcs találkozó, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy milyen széles kört fed le a párbeszéd az Európai Unió között és a közép-amerikai e, és karibi országok között. Ez nem csak politikai, hanem igazságügyi csúcs találkozó is volt, és az európai vezetők részéről is jelentős képviselet alakult ki, és nagyon, politikai, nagyon erős politikai támogatás a kapcsolatok megerősítése mellett. És ez mind a két irányban érvényesült ez az érdeklődés. Mindketten nagyon érdekes partnernek tartjuk a másikat, ez nagyon fontos. Kiálltunk a protekcionizmus ellen egy nyilván, nyilatkozatban, és azt is kimondtuk, hogy nagyon fontos, hogy stabil és előrejelezhető legyen a befektetési környezet. És azt is elmondtuk, hogy ha megnézzük a nyilatkozatot ennek is a 21. bekezdését, akkor az látható, hogy konkrét célokat alakítottunk ki minden folyamatban, amelyekkel a különböző alcsoportok foglalkoztak. Úgyhogy összességében ez egy nagyon hasznos csúcs találkozó volt, és nagyon fontos, hogy ezt a folyamatot politikailag is tovább vittük az EU vezető és a SZIKA között, illetve Tegucht biztos vezetésével a kereskedelmi kapcsolatokban is. Megmondaná, hogy az uniónak mely tagjai nem ratifikálták még a megállapodást? Van több tagállam, akik még nem ratifikáltak. Nincs a 27-es lista előttem. Azt kértem csak, hogy nevezze meg őket, nem az, hogy kárhoztassa őket tájékoztatjuk majd önöket ezek erről. Nagykövet úr! Sok kérdés, sok megszól, sok hozzászólás. Öné a szó, szó, hogy válaszolja rájuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor Paulos Szálba barátomnak anyanyelvén válaszolok, és majd megpróbálok az utolsó észrevételekre angolul válaszolni. Remélhetőleg mindkét feladatot majd megfelelően tudjuk teljesíteni. Amit Pablo mondott el ezzel kapcsolatosan, én is szeretnék köszönetemnek hangot adni a támogatásáért, az együttműködésért. Ez megnyitja számunkra a kaput egy történelmi lehetőség felé az Európával való együttműködésben, és ami Kosztarikát illeti, Kosztarika jelölt a kereskedelmi világszervezet vezetésére, és még most nincsenek további jelöltek, és Genfben megkezdődött egy olyan eljárás, amelyben a jelöltek eh, lehetőséget kaptak a bemutatkozásra. Azután egy sajtókonferencia következett, úgyhogy jelen pillanatban eh, minden jelölt gyakorlatilag világkörüli turnén van, eh, és bemutatják a saját terveiket, Tehát Genfben megkezdődött ez a kiválasztási folyamat. Köszönöm, hogy ezt megemlítette, hiszen Kosztarika számára ez fontos ambíció, hogy egy kis ország ilyen fontos feladatot töltsön be a kereskedelmi világszervezet életében, és elő tudjuk segíteni a nemzetközi kereskedelem előtt álló kihívások megfelelő kezelését. Keller asszonynak is válaszolni. Köszönöm szépen uh, a kérdéseit, és uh, azért is nagyon hálás vagyok, hogy az aggájainak uh, hangot adott az egész folyamatban, hiszen már két éve dolgozunk ezen. Eléggé világosá vált, hogy ennek a kapcsolatnak Európával nagyon nagy a jelentősége, hiszen nem csak kereskedelmi megalapodásként kezeljük mi ezt, hanem fejlesztési eszközként is. Ezért nagyon szerencsések vagyunk, hogy az Európai Unió így döntött, hogy társalási megállapodást javasol számunkra. Tudjuk, hogy ez a legmagasabb szintű együttműködési lehetőség, amelyről az Európai Uniónak tárgyalási lehetősége van. Ez azt jelenti, hogy nem csak a jelenlegi és a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozik ez a megállapodás, illetve az erre vonatkozó szabályokra, hogy ez a kereskedelem társadalmilag és gazdaság is elfogadható legyen, hanem ez egy együttműködési elemet is tartalmaz, ez nagyon lényeges, a, mivel ki kell építenünk ezeket a kapacitásokat, és meg kell erősítenünk a térség intézményeit hogy valóban azokat a javaslatokat és politikákat ki tudjuk alakítani, amelyek szükségesek ebben a térségben, és nyilván, hogy lefektessük a politikai dialógus alapjait, ez is nagyon lényeges. Ezáltal alakítható ki egy olyan platform, amelynek segítségével a mi országaink vezetői, illetve az Európai Parlament vezetői és a parlament képviselői az asztal köré ülhetnek, a tárgyalóasztal köré, és őszintén tárgyalhatnak az előttünk álló hívásokról. Ez még fontosabb talán, mint a kereskedelem. Méltánytalan volna csak a kereskedelemről beszélni most, hiszen ennek a megállapodásnak a gerincét az intézményes reform alkotja, a jogállamiság tiszteletben tartása, azok jogainak a tiszteletbe tartása, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, illetve annak elősegítése, hogy a világközösségnek felelősségteljesebb és hasznosabb tagjaivá váljunk. És nyilván a társadalmi szerződést egy ilyen megállapodás nem helyettesítheti a nemzetközi kötelezettségvállalásainkon keresztül, mivel ez nem csak az Európai Unió és Közép-Amerika között egy megállapodás, hasonló kötelezettségvállalásokat már tettünk az Egyesült Államok, Kanada, Mexikó és a Karibi országok vonatkozásában Kínával is van egy ilyen megállapodásunk, illetve Szingapúrral, Csillével, ami azt jelenti, hogy következetesen hosszú ideje erőfeszítéseket teszünk, hogy gyümölcsöző kapcsolatokat építsünk ki a világ különböző térségeivel, országaival, és nem csak azért, hogy kedvezményes hozzáférést kapjunk az ő piacaikhoz, hanem hogy tanuljunk tőlük, hogy hogyan lehet egy egészségesebb társadalmat felépíteni. Remélem, hogy ez választ ad az önök kérdéseire és aggájaira. Mindennek az alapja természetesen a jogállamiság. Mindenkinek azonos adószabályok szerint kell játszania, mindenkinek hasonló szabályokat kell betartani, és ezt az egész régióban érvényesíteni kívánjuk. Erre nagyon nagy figyelmet fogunk fordítani. Solc úr mindig nagy megtiszteltetés számomra, hogyha önt hallgathatom. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyra értékeljük azt, amit elmondott. Feltette a kérdést, hogy szerintünk kellő támogatást élveze ez a megalapodás. Szerintünk igen. Nagyon jó kiindulási pont ez, Nagyon nagy jelentőségű ez a megállapodás, hiszen lehetőséget ad arra, hogy ezt politikai párbeszéden keresztül formáljuk, ezért nagyon építő szerepet tölthet be az Európai Unióval fenntartott kapcsolatainkban. Az Európai Unió gyakorlatilag a régió számára egyfajta keresztapaként funkcionál, több mint 20 éve nyújtanak nekünk segítséget nagyon nehéz időkben is. Társadalmi feszültségek időszakában is, és hogy visszatérjek egy olyan kérdésre, amely az intézményességről szólt. A szika a legkorábban elindult kezdeményezés rendszer Közép-Amerikában. A közép-amerikai országok közötti integráció az egyetlen teljesen kiépült integráció Latin Amerikában. Hosszú időt vett igénybe ez a munka, kis országokról van szó, de ezt nagy sikernek könyveljük el, és nagyon fontos ambíciónk, hogy megerősítsük ezt a térséget, még ha ez nehézségekbe ütközik is tudatában vagyunk, hogy nem csak a kereskedelemről van itt szó, hanem intézményes reformról, egy jobb társadalom kiépítéséről, politikai kapcsolatok kiépítéséről, illetve kötelezettségvállalásról az intézményes reformmal kapcsolatosan. Ez nagy feladat és nehéz feladat, hogy helyi szinten intézményes reformot tudjunk véghez vinni. Ez nagyon fájdalmas folyamat, és ebben nagyon fontos szerepet játszanak nemzetközi kötelezettségvállalásaink. És most Kosztorika az Európai Unió segítségével elnök úr arra törekszik, hogy ezt a reformot véghez tudjuk vinni, hogy az önök segítségével modern, átlátható és hatékony intézményes rendszert alakíthassunk ki, amely a régió szükségleteire kellő választ ad. Schulz úr, zárószóként még elmondanám, hogy nyilván számunkra is a biztonság, vagy a biztonság hiánya fontos aggály. A közép-amerikai régióban ez nagyon fontos kérdéskör, és az elnöki találkozókon két nagyon fontos kérdés szerepelt mindig hangsúlyjal. Az egyik a biztonság. Beszéljünk akár a kábítószerkereskedelemről, az illegális bevándorlásról, vagy a pénzmosásról. Illetve a másik nagy kérdés a regionális integráció. Ezek a két, ez a két legfontosabb prioritás a térségünkben. Eh, madame, eh, you were, you de Szerne asszony igaza volt, amikor megemlítette, hogy nagyon sok intézmény képvisel dél-amerikai, eh, amerikában egyes csoportokat. Ez folyamatos aggály számunkra is. Ugyanakkor én, arra, én csak a szikára korlátoznám hozzászólásomat, amely bennünket képvisel Guatemala-tól Panamáig vannak más megfigyelők is, persze, vannak még Belize és Dominika köztársaság is. Mi arra törekszünk az önök segítségével, hogy egy erősebb intézményt építsünk fel, mely modern módon, átlátható módon működik, mely segít bennünket abban, hogy iránymutatást adjunk kormányainknak és a térség egészének egy jobb jövő felé, azon kihívásokkal szembenézve, melyekkel szembe kell néznünk. Mert vannak ilyen kihívások a térségben. Ám az is tény, hogy az önök érveit, érvei meghallgatásra találtak, és a térségben mi mindannyian elkötelezett hívei vagyunk egy szorosabb együttműködésnek. És ezt a célt szolgálja. Mindez. Leichtfried úr, köszönöm a támogatását. Érdekes kérdést tett fel. Nem hiszem, hogy egy kez egyben meg tudom válaszolni, ám azért körvonalaznám álláspontomat. Ahogy ön is tudja, uram, a védzáradék komoly tárgyalás eredménye volt, nem volt könnyű elérni, és nagyra értékeljük. Különösen a banán témája már egy negyed évszázada súlyos pont, súlyos kérdés. Úgy érezzük, hogy ez az aggály ezt az aggályt kezelte a vészzáradékra vonatkozó jogszabály. Azt várjuk, és reméljük, hogy nem lesz gond ennek végrehajtásában. Mert jól tudjuk, milyen jelentős és mérható vita előzte meg és övezte ennek elfordulását. Szerintem nem szívesen tűznék napirendre ennek újratárgyalását az érintett országok, úgyhogy abban szerintem bízvást nyugodt lehet, hogy a védzáradék védett. Más kereskedelmi és társadalmi kérdéseket illetően. Ugye itt visszatérnék arra az aggájára, hogy a szociális problémák mennyiben oldhatók meg. Szerintem elég világosan fogalmaztam, hogy mennyire elköteleztük magunkat ezek kezelése mellett. Mert bármilyen megállapodás, bármilyen kereskedelem, együttműködés mondjuk így, bármilyen iparág cél az csak az lehet, hogy a lakosság helyzetét javítsa. Ezt mi jól látjuk és értjük, és úgy reméljük, hogy ezzel a megállapodással, hogy ezzel meg a úr, azt reméljük, hogy a megállapodással megnyílnak olyan lehetőségek, melyekkel segíthetjük a lakosság életét, és várjuk is ezeket a lehetőségeket. Köszönöm. Köszönöm, eh, nagykövet úr, ezt a élénk eh, vitát. Két megjegyzést engednék meg magamnak. Számomra mindig mindig egyértelműnek tűnik, hogy az, hogy egy megállapodás a partnereinknek jobb-e, jó-e egy megállapodás, azt, azt ők tudják megmondani. Tehát ezt demokratikus intézményeknél nyilván így van, én nem tudom magamra osztani azt a szerepet, hogy megmondjam, hogy a partner szempontjából mennyire jó a megállapodás. Ami a VTO főigazgatói posztját illeti, illetve a jelölteket illeti, az egyik jelölt, egy kosztarikai hölgy, szerintem nagyon jó jelölt. Hadd tájékoztassam eh, a bizottság eh, tagjait arról, hogy a jelöltek egy része felkeresett engem, illetve megkeresett engem, hogy találkozni szeretnének eh, velem, és beszélni a VTO-s jövőképükről, Elfogadtam a e, kezdeményezést, tehát találkozni fogok velük, nyilván most neveket nem említek. A másik dolog az az, hogy szerintem ennek a bizottságnak részt kell vennie ebben az eljárásban, és nekünk e, ezzel van dolgunk. A koordinátorok ülésén előterjesztem majd, hogy mire is gondolok e, konkrétan tehát a, a folyamat vége előtt mi is ki fogjuk fejteni azt, hogy szerintünk az Unió, a bizottság, a tanács és mi magunk hogyan kellene, hogy eljárjunk, mert ugye mi vagyunk az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb kereskedelmi szereplő. Éppen ezért nem lehet tagadni azt, hogy a WTO parlamenti közgyűlésében eh, rendkívül jelentős szerepet játszunk. Ezzel a napirend végére értünk, ennek a napirendi pontnak a végére. Kosztarikai nagykövetnek eh, köszönöm, hogy eljött eh, hozzánk, Tomás Duanyásznak. Köszönöm Salvadornak, Guatemalának, Hondurasnak, Nicaraguának és Panamának is, hogy eljöttek közénk, és ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Item 8. Nyolcas napi rendi pont. Elköszönünk a vendégektől. Item 8, sir. Nyolcas napi rendi pont következik. Csoportok tevékenységének nyomon követése. As you know, we have a number of uh, monitoring groups uh, dealing with uh, our trade relations. Van tehát néhány monitoring csoportunk akik a kereskedelmi kapcsolatokat kísérik figyelemmel. A Tajvan, India, Oroszország, Chile kereskedelmét nyomon követő csoport tartott találkozókat a közelmúltban, és jó lenne, ha ezekről be tudnánk számolni. Kezdjünk talán Chilével? Korea Tamora követ. Tamora következik. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlök mindenkit. Tájékoztatnám önöket, hogy december 18-án a nyomonkövetési csoport a Chile-Európai Unió kereskedelmi kapcsolatok tekintetében egy ülést tartott, én vagyok ennek az elnöke ennek a csoportnak. Mátia Jorgensen készített egy anyagot, aki, illetve egy rövid értékelést tartott a 2013-ban életbe lépő kereskedelmi megállapodásokról. És ezt a megállapodást az jellemzi, hogy nagyon fejleszti a, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat és a befektetési környezetet. A bizottság a kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése érdekében megemlítette, hogy mind a két fél a rendszeres jelentésekben kifejtette készségét az együttműködésre, de egyelőre még nem sikerült megfelelő egyensúlyt találni az érdekek között. Figyelembe kell venni az önkéntességi záradékot, amelyet a, társaság, a társulási szerződés tartalmaz a kereskedelmi fejezetben, és liberalizálást ír ez elő a kereskedelmi kapcsolatokban. 2006-ban már elindultak a tárgyalások, de aztán megrekedtek. A bizottság beszélt arról is, hogy a tárgyalások kudarca lehet, hogy annak tudható be alapvetően, hogy kifejezetten ágazati megközelítésben kezelték ezt az áradékot, és ezért nem lehetett kiegyensúlyozott eredményeket elérni. A bizottság beszélt egy alternatív megközelítésről, hogy globálisan közelítenénk meg ezt a záradékot, illetve a megállapodást, és olyan témákra is kitérhetnénk, amelyekkel jelenleg nem foglalkozik a megállapodás. a csilei nagykövetségnek a kereskedelmi kapcsolatokért felelős tisztviselője is megjelent ezen a megbeszélésen, és ez nagyon jó helyzet volt, és egyébként Csillében nagyon pozitív gazdasági folyamatok zajlanak a globális gazdasági válság ellenére, mind a foglalkoztatásban, mind pedig a gazdasági növekedés tekintetében. Ezért a csilei képviselő kifejtette, hogy fontosnak tartja az egyensúly kialakítását, egy kiegyensúlyozott állapot kialakítását, amely mindkét félnek előnyös, és meghívott minket egy Santiago de Chilei találkozóra, amely a modernizációs kilátásokról beszél, vagyis hogy hogyan lehetne megújítani ezt a megállapodást. A bizottság megvizsgálja a lehetőségét ennek a továbbfejlesztésnek, és hogy túl tudjunk lépni ezen a szorosan szektoralapú megközelítésen. A nyomonkövetési csoport továbbra is szeretne minden érdekeltel, beleértve a csilei kormányzat képviselőit is, kapcsolatot tartani és találkozókat tartani, annak érdekében, hogy valóban végre tudjuk hajtani ennek a megállapodásnak a frissítését vagy aktualizálását, és ezért nem sokára ki fogjuk tűzni a nyomonkövetési csoport következő ülésének időpontját. Köszönöm. Köszönöm a kérdést, és milyen más elképzelések vannak ezzel a megállapodással kapcsolatosan? Azt mondhatom, hogy a csilei találkozó után a csilei kormányzat kifejtette szándékát, hogy el szeretné mélyíteni ezeket a tárgyalásokat, és egy második szakaszba fog lépni ez a folyamat, elmélyítendő ezeket a folyamatokat, és ennek alapvető eleme, ahogyan már a bizottság is kifejtette, a politikai akarat kifejezése, ahogyan ezt már a parlamentben is többször kifejtették. Köszönöm. There was a meeting. Japánnal kapcsolatban tegnap találkozott a monitoring csoport, hogy a fő tárgyalóval egyeztessen, mikrofon, illetve néhány héttel meg, ezelőtt meghozott döntés Kazak úr, az előadónk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tegnap valóban találkoztunk, a, és a következő monitoring csoportülés témáról is döntöttünk az Európai Unió és Japán közötti tárgyalások menetéről van szó. Egy szabadkereskedelmi megállapodás a cél. Mário Petriccioni úrral és kollégáival beszélt, tárgyaltunk a kereskedelmi főigazgatóság munkatársaival. Rendkívül érdekes és nyílt eszmecsere volt ez. Az Európai Bizottság képviselői arra tájékoztattak, hogy március 25-én indulnak a tárgyalások a japán féllel, és a csúcs találkozó, az EU-japán csúcs találkozóra áprilisban lezárnák az első kört. Az Európai Bizottság képviselői arra is utaltak, hogy a japánbeli kormányváltásnak nincs különösebb, sőt semmi hatása ennek a megállapodásnak a tárgyalására. Tudnilik, az Európai Unió továbbra is Japán számára épp olyan prioritás, mint az előző kormány idején volt, gazdasági és kapcsolatok tekintetében is igaz ez. Arra is utalás történt, hogy a a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok lebontása továbbra is cél, jól haladnak a tárgyalások, ám vannak még rendezni valók. Mi üdvözöltük különösen azt a japán döntést, hogy a holland marhús és a francia marhús importjának tilalmát feloldották japánok. Mint mindig, most is nehéz tárgyalások elé nézünk azért, nem könnyű feladat ez, sosem. abból indulunk ki, hogy, mint mondtam, nehéz tárgyalások előtt állunk, és vannak agályra okot adó témák az európai gazdaság számára nagyon fontos ágazatokban, például az autógyártásban van bizony tennivaló, a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok lebontását illetően, ezen ágazatokra vonatkozóan. Az Európai Unió nagy érdeklődéssel és foglalkozik az élelmiszer termelés ágazatával is ilyen szempontból. Az Európai Bizottság képviselői arra is utaltak, hogy a tárgyalásokat értékelni is kell az egyéves záradék ügyében, tehát erről az egyéves záradékról tárgyalni kell. Jelen pillanatban nem tudjuk még értékelni ezt a záradékot, tehát először meg kell várnunk, hogyan alakulnak a tárgyalások, mielőtt erről ítéletet vagy értékelést adnánk ki. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Mivel én is ott voltam, mint árnyék tag, átadnám, megosztanám az én gondolataimat, és Petricsoni úr azzal a gondolattal kapcsolatban, hogy a japánok az ő kötelezettségvállalásaikat teljesítik a nem tarifa jellegű kereskedelmi akadályok elbontásának első szakaszával kapcsolatban, és ez a tény egy, megteremtette azt a légkört, amely a kölcsönös bizalmat is létrehozza a két fél között. Ami a menetrendet illeti, múlt hónap végén volt a, a találkozó, előadónk Frank Pluszt is itt van, meghallgatnánk önt is. Köszönöm, kedves kollégák! Ez volt az első alakuló ülése a Tajvan Európai Unió csoportjának. Január 30-án ültünk össze. Emlékeztetnék arra, hogy ezt a nyomonkövető bizottságot azért akartuk létrehozni, mert úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmünk Tajvannal hasznos, és el kell mélyíteni a kereskedelmi kapcsolatokat, és egy állásfoglalásra is szükség lehetne ezen a területen, hogy konkrét módon előrelépjünk. A az első ülésen a viták eh, alapvetően arról szóltak, hogy felmérjük a helyzetet, a kapcsolataink helyzetét, eh, emellett eszmecserét folytattunk a bizottsággal, és eh, másfelől pedig a tajvani hatóságok képviselőivel is beszélgettünk. Azt gondolom, hogy az eredménye ennek az ülésnek az az, hogy az Európai Uniónak a politikai preferenciáitól mentesen kell E, néha kiválasztani a, a e, kereskedelmi partnereit. Ugye tudjuk, hogy Kína és Tajvan között komoly e, és hát annak ellenére is lépnünk kell, hogy adott esetben a kínai fél represszióval fenyeget. A Tajvannal kapcsolatban az elsődleges célunk a tarifa akadályok elhárítása. Az első vitát én nagyon gyümölcsözőnek minősíteném, mert az elkövetkezendő napokban meg tudunk tervezni egy következő találkozót. A tajvaniak rendkívül nyitottak az Európai Unió irányába, és hát ezt a nyitottságot adott esetben nem tapasztaljuk más felek részéről, Ázsiában, gondolhatnék itt akár Japára, meg Kínára is. Tehát ez a csoport szerintem érdekes és fontos munkát végezhet az elkövetkezendő helyekben, az elkövet, hetekben, elkövetkezendő hónapokban. Nyilván szabadkereskedelmi megállapodásra most még nem gondolhatunk, mert az bonyolult lenne, de egy olyan ország, mint Tajvan adott esetben eh, reciprocitásos alapon megállapodhatunk, mert olyan termékeket gyártanak, amelyek nem feltétlenül konkurensei a mi termelésünknek. Köszönöm. Van-e valaki az árnyék előadók közül, akik hozzá szeretne szólni? Helmut Scholz következik. Köszönöm. Én csak egy rövid megjegyzést eh, fűznék az elhangzottakhoz. Nagyon nyíltan és nyilvánvalóan ki kell mondanunk, hogy eh, a, az egy Kína elvet a mi bizottságunk is elfogadja. Ez a politikai dimenziója ennek. E, tehát e, ezt ki kell mondanunk, amikor mi Tajvannal kereskedünk, az nem kérdőjelezi meg politikai kapcsolatainkat Kínával. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, ezt a monitoring csoportban is Eh, át kell beszélni, valamint a kínai monitoring csoportban is eh, erről az aspektusról beszélni kell. Köszönöm. Köszönöm, ezzel egyetértek. Mind a két monitoring csoport maradjon kapcsolatba egymással, hogy konzekvensen járhassunk el, és hogy tudják, ismerjék egymás álláspontját. Végezetül Oroszország következéke. Robert Sturdy a raportőrünk. Köszönöm. Végeze, végül Oroszország, vagy végre Oroszország, akár mondhatnánk is. Nagyon érdekes találkozóra került sor Luke Tuvin, eh, a felelős osztályvezető is ott volt, aki az orosz, képvis, orosz kereskedelemért felelős, nagyon érdekes megbeszélést folytattunk. Eh, ő utána Vladimir Csizov következett. Csizovtól megkérdeztük azt, hogy eh, maradhat-e az Európai Bizottság képviselője, és aztán maradt, ott, maradt a bizottság képviselője. A bizottság elég, ag, elég komolyan aggódott a, amiatt, hogy az oroszok milyen irányba akarnak tovább lépni a wto ben és azt mondták, hogy nem zárnak ki semmilyen orosz fellépést a WTO-n belül, bár konkrétumot nem mondtak. Arról beszéltünk, hogy mi a jelenlegi helyzet, az új megállapodás fejezeteinek tárgyalásairól beszéltünk, a WTO-ba most lépett be Oroszország nem régiben emellett eh, NTB-kről beszélgettünk, eh, reciklálási díjakról, nem eh, vám akadályokról, a aránytalan ellenintézkedésekről, autóalkatrészekről, Janik most említette a lóhúst, ehhez képest Oroszországban semmilyen importot nem folytatunk, húsimportot, lehet, hogy azért maradtak itt a lovak nem, mondja a Sturdy úr, fogalmunk sincs, hogy ez mire válasz, mert másik mikrofon nem volt bekapcsolva. az alkohol témát is átrágtuk, mégpedig a szesz témát. Tettünk fel kérdéseket a nagykövetnek a szeszre kivetett vámmal kapcsolatban, nem tudott a nagykövet válaszolni ezekre. Azóta én írtam is neki, és is megkapom a választ, átadom önöknek, és hát nyilván, amit akarnak kétszer járt nálunk, ehhez képest mindig azt szokta mondani, hogy mint kétszer azt mondta, hogy a Dumának a tagjainak tényleg egy, egy jelentős része ellenezte a VTO csatlakozást, és azóta is harcolniuk kell, mert a Duma tagságának egy jelentős része továbbra sem örül a WTO tagságnak. Márciusban lesz egy újabb eh, találkozónk, eh, meghívtuk a bizottságot, az energiaszektor és az ipar képviselőit. Csizov úr is mondta, hogy eh, Oroszország egyik legfontosabb exportcikke Európa felé az energia. Van -e ezzel kapcsolatban valami fajta észrevétel, kérdezi az elnök? Tessék. Just, uh... Csak nagyon röviden, egy rövid eh, észrevételt engedjenek meg eh, Roberttel egyetértve. Még nekem is eh, meglepő volt, hogy a legfontosabb probléma a WTO-hoz való csatlakozás feldolgozása, úgymond, ennek a megemésztése. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez komoly aggályt jelent számunkra, hogy most Oroszországban mi történik, és nagyon reméljük, hogy végső soron megtaláljuk azt a kompromisszumot, amelyel tovább tudunk lépni, de nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez vajon megtörténik-e. Nagyon jó kezdeményezés az, hogy a következő találkozóra megévitáljuk a Gazprom képviselőit is, úgyhogy minden esetre gratulálok a munkájukhoz, köszönöm. Igen, én is egyetértek ezekkel a fenntartásokkal, amelyeknek hangot adtak a felszólalók. Az októberi osz, oroszországi delegációnak én voltam a vezetője, és sok okunk van az aggodalomra, ennyit mondhatok. Úgyhogy szeretnék a nyomon követő csoportnak köszönetet mondani a fejlemények követéséért, és talán a jövőben is majd visszajön a bizottság elé, és beszámol a nehézségekről, amelyek Oroszország tekintetében jelentkeznek. Nagy a jelentőségük ezeknek a kérdéseknek, úgyhogy nem, nem szabad elsiklani felettük. India a következő téma. Maria Badia sajnos nincs itt, nem tudott maradni, ő ennek a témának a jelentéstevője. Ma korán reggel találkoztam vele, de Barcelonába utazott egy könnyebb sebészeti kezelésre, és remélhetőleg nem sokára majd beszámol a legfrissebb fejleményekről. Nagyon fontos, hogy ezt ő tegye meg, hiszen eh, a találkozójuk eh, Garcia úrral nemrégiben zajlott. Ő a, az EU fő tárgyalója az Indiával fenntartott kapcsolatokban, illetve a tárgyalásokban, és eh, vannak nagyon megalapozott aggályok az Indiával folyó tárgyalások haladását illetően. Úgyhogy nagyon fontos, hogy meghallgassuk a következő ülésünkön az India nyomon követő csoport beszámolóját. Vannak-e további kérdések? Két megjegyzésem volna. A, a nyomon követő csoportok munkája nagyon sikeres kezdeményezés lehetetlen, hogy a teljes szakbizottság végezze el azt a munkát, amit ezek a csoportok végeznek, sok információt gyűjtenek, szakértői véleményeket egyeztetnek, ezért mindig rendelkezésre állnak, figyelnek a legújabb fejleményekre, és gyorsan reagálnak is rájuk. Úgyhogy ez nagyon fontos előnye ezeknek a nyomon követő csoportoknak. Ráadásul általában nagyon jól is dolgoznak, ezért köszönöm az állandó jelentéstevők munkáját, és persze az árnyék jelentéstevőkét is, akik mindig szorgalmasan látogatják az üléseket, megvannak persze az adott ellenállások, és amikor fontos vendégeink vannak, mint például főtárgyalók, vagy más testületek képviselői, úgy gondolom, hogy az árnyék előadóknak is meg kellene próbálniuk ott jelen lenni, a, már csak tiszteletből is, a vendégeink felé megnyilvánuló tiszteletből, és az is nagyon lényeges, hogy az állandó előadók és árnyék előadók milyen fontos szerepet töltenek be. Ezért mindenkinek köszönetet mondok, és kíváncsian várjuk a többi nyomon követő csoport beszámolóját majd a következő ülésünkön. A következő napi rendi pontunk koordinátori ülés, úgyhogy kérem, hogy aki nem maradhat itt ezen, azt távozzon. Még van 10 percünk, úgyhogy 10 perces szünetre használjuk ezt ki és kérem a frakció koordinátorokat, hogy 10 perc múlva kezdjük meg a koordinátori ülést.